képviselőit, a sajtót és az érdeklődő polgárokat. Kategóri, quatre catégories de vote, en fait. Nous avons quatre catégories de vote, d'importance très différente. Négy fajta szavazásra kerül sor, és itt fontos ez a különbségtétel. Kérem, hogy csendben Az rendben van, hogy előzönik a e, termet, e, szívesen látjuk önöket, de még szélesebben látjuk önöket akkor, hogyha csendben teszik mindezt. Deux catégories volt vote Kettő fajta szavazás lesz tehát, nem négy, kettő. Ezek a 2011-es költségvetéshez kapcsolódnak. Majd lesznek a hagyományos transferek a 2010-es költségvetésben, és aztán pedig az Olmájer asszony féle ügy az épületpolitikával kapcsolatban, ami teljesen külön kérdés, de mégis a mai napirendünkön szerepel. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban. Kérem, figyeljenek oda, kollégák! ha jól értettem, akkor több frakció, a zöldek, a szocialisták a liberálisok, az Egyesült Baloldal szeretnék elhalasztani a szavazást az ITER és a rugalmassági eszköz ügyében. Jól értem a frakciók szándékát? Tehát kére valaki erről szavazást. Szavazzunk el az elhalasztásról, ha nem, akkor azt javaslom, hogy halasszuk el az említett kérdésekben a szavazást egy eh, rendkívüli ülésre, majd megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk ez ügyben. Természetesen mindenkit majd tájékoztatunk írásban erről a rendkívülésről, de talán december 13-án hétfőn Strasbourgban tudnánk találni eh, helyet időpontot 9.30 és 10 óra között a Winston Churchill épület 100-as számú termében. Igen, Elnök úr, parancsoljon, frakcióvezető úr. Euh, si je comprends bien, nous nous demandons que ça soit reporté. Ha jól értem, akkor euh, mi azt kértük, hogy ezt euh, jövő évre halasszuk el, nem most halasszuk el. Amiről most szavazunk, ne, ne most szavazzunk, ne 13-án szavazunk, az ön javaslatával kapcsolatban én azt mondom, hogy szavazzunk, de úgy, hogy a bőgejelentést és minden mást halasszunk el, és az azzal összefüggő kérdéseket halasszuk el januárra, vagy annál későbbi időpontra. Elnök. Tettem javaslatot, Salvador Kariga hozzászólhat, hogyha szeretne. A költségvetési elnöki kompetenciámban én döntöm el, dönthetem el, hogy mi van a napi renden. Megállapítom, hogy több olyan frakció van, akik nem akarnak ma szavazni. Úgy, döszönt, úgy döntök tehát, hogy erről a pontról nem szavazunk ma, és majd meglátjuk a többit hétfőn. Gyakorlatilag akkor ön egyetért? Jó. Megpróbálom a lehető leghosszabb ideig fenntartani a parlamenti delegáció egységet delegáció egységességét. Egységét. Köszönöm mindenkinek, aki segít ebben nekem. És szeretnék köszönetet mondani a többieknek, hogyha lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit mindenki lenyugodjon, és én is átmehessek zen üzemmódba. Ez azt jelenti, hogy ennek a megoldásnak az előnye a következő. Három szavazás van, amit elhalasztunk és majd hétfőn felvetjük a kérdést, hogy mikor szavazzunk erről. Időközben mindenkinek mondom ezt, a többi intézmény képviselőjének és a, a hallgatóságnak, hogy időközben lesz egy miniszteri tanács, amely a koreper javaslatairól véleményt mond a mostani vitával kapcsolatban, aztán az elnökök konferenciája lesz holnap délelőtt, tehát a frakcióelnökök konferenciája, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és majd ők döntik el azt, hogy milyen ütemtervben kerüljenek napirendre ezek a témák a plenárison. Tudva azt, hogy hétfőn a Költségvetési Bizottság rendkívül ülést tart. És az elnökök konferenciája dönt arról, hogy jövő héten, vagy a jövő évben szavazzunk, vagy akár 2012-ben ezekről a kérdésekről. Ami a rugalm, 2.1 a rugalmasság, 2.2 Reimer bőge javaslata az intézményközi megállapodásra és az ITER. A, tő és a, a kettes és a hármas a 2010-es költségvetési módosítása kapcsolatban, ezeket tehát elhalasztjuk. Reimer. Respekt, Herr Vorsitzender. Minden tiszteletem az öné, elnök úr, de ez a csomag már nem viseli az én nevemet. Nem adom a nevemet hozzá. És nem is gondolom azt, hogy az a döntés, hogy az itter vagy a rugalmassági eszköz szavazásra alkalmas-e már, hogy ezt az elnökök értekezletének döntésére kellene bíznunk. Ez az eljárási szabályzat szerint elsősorban a Költségvetési Szakbizottság döntése, és nem szabad ezt a felelősséget átadnunk. Második megjegyzés. Tudomásul veszem, hogy itt a parlamentben, nem csak a Költségvetési Szakbizottságban, de az egész parlamentben az a benyomás terjed, hogy a jelentéstevő a parlament érdekeit figyelembe véve vehemensen amellett állt ki, hogy a fennálló rugalmasági eszköz szint mellett harcolt, és most mindazok, akiknek a támogatására számított, egyszerűen nem támogatják őt. Azt az állítást, miszerint apró pénzre váltom itt a parlament jogait, visszautasítom. Nem lehet engem azzal vádolni, hogy a múltban nem harcoltam volna elég a parlament jogaiért. Más a véleményem arról, hogy mikor kellene lezárni a kérdéses ügyeket, úgy tűnik, hogy a véleményem ellentmond az itteni többségnek, és ezért azt kérem, hogy a két jelentéssel kapcsolatosan, gondolok itt az MFF Regulation módosítására többek között, hogy a jelentéstevői szerepemtől fosszanak meg, és ebben az esetben az elnök úrnak kell átvelni a jelentéstevői szerepet. Más utat, megoldást nem látok, és nem látok más megoldást ebben a kérdésben, mint hogy így döntsek, hogyha ki szeretnék állni a oldalú egyeztetéseken született eredmények mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Reimer. Tout le monde comprend votre état d'esprit. Azt hiszem, hogy mindenki megérti a lelkiállapotodat, kalapot emel a teljesítménye előtt, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a méltóságát. És nem akartok semmiképpen semmivel sem megsérteni. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ön a mi sorainkat erősíti, és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy az ön nyomdokaiba léphettem E, és e, lehet, hogy ebben a pontban is e, majd követem önt, tehát jelentéstevő leszek a témában. Salvador Garega szeretne hozzászólni, és aztán megadom a szót a jelentéstevőknek, hogy egy kicsit tereljék mederbe a szavazás menetét. Jó, akkor a jelentéstevőhez fordulunk. Lehet, hogy szükség lesz majd a szavazókártyákra hogyha sikerül e, szavazás, szavazókártya nélkül szavazni, az annál jobb, de hogyha nem sikerül egyhangulag vagy egyértelműen szavazni, akkor természetesen használni fogjuk a kártyát. Jelentéstevő kérdezem, hogy hogyan szavazzunk a 2011-es költségvetésről. Ha jól értem, akkor nagy részben megállapodtak egymással a frakciók, nem egységes ez a megállapodás természetesen, de azért megállapodtunk nagy részt, hogy a szavazunk a Koreper által módosított javaslatról, azonban technikai okból bizonyos kérdésekről blokkoljuk a szavazást, és természetesen lesznek olyan témák, amelyekről szavazunk. Hogyan szervezzük ezt? kérdezem a jelentéstevőtől. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy egyesek számára világos ez, de nem mindenki számára. Helga Trüppelel együtt készítettük elő ezt a témát, a hármas szakasz és egyéb szakaszok, amelyekre vonatkozik ez a szavazás, de nem minket okoljanak emiatt. Egységesen szeretnénk föllépni ahogy már elmondtam korábban is, és egy e-mailben kifejtettem, a következőt javaslom. Először szavazzunk az összegekről és a megjegyzésekről, hármas szakasz és a többi szakasz, és aztán a tartalékokról, hármas szakasz és többi szakasz, és aztán utána arról a táblázatról, amelyet korábban egyeztettünk. Emellett a saját forrásokról szóló módosításokról is szavazni kell. Két technikai bejelentésem van. Mivel a munkánk során észrevettük azt, hogy egyes megjegyzések, amelyekben megegyeztünk, valamilyen technikai okból nem szerepelnek az új KT-ban, amelyet a bizottság nyújtott be, de megegyeztünk abban, hogy ezeket fölvesszük a költségvetésbe. A 080401-es sor az az egyik sor, amit Trüppel asszony kijavított, és ezzel a módosítással kapcsolatban azt javaslom, hogy szavazzák meg. A 003 a 080401-es sorra vonatkozik, és egy másik kérdés, amit, ami nem szerepel itt, A 15.05.55-ös költségvetési sorral kapcsolatos, az a Cselekvő Ifjúság programra vonatkozik. Szeretném tehát itt a mód, szóbeli módosító javaslatomat ebbe belevenni. Valami miatt a bizottság ezt elfelejtette technikai okokból, de már megegyeztem vele, velük ebben. Részemről ennyi. Ami az összegeket illeti, ez nem meglepő, kivéve azt, amit már említettem, és amelyet Trüppel asszony újra benyújtott. Azt javaslom, hogy ellene szavazzunk, hogyha lehet, akkor blokkban szavazzuk meg őket. Ez egyszerűsíteni a helyzetet, ha nem, akkor egyesével. Ami a tartalékokat illeti, Szerintem itt nem szavazhatunk blokkban, mert ahogy már említettem, a 8 plusz 3-as rezervvel kap, tört, öm, tartalékokkal kapcsolatban én 5-öt megszavaznék, és ezért azt javaslom, hogy külön szavazzunk mindegyikről egyesével. Jó, köszönöm. Akkor az első szavazás, ez a rugalmassági eszköz, rugalmasság mobilizálása, ez ugyanaz a szó, de eddig nem erről beszéltünk, tehát a rugalmasság eszköz, ahogy emlékeznek rá, az egy költségvetési sor, amely lehetővé teszi a plafonok túllépését, és itt külön szavazásra van szükség. A jelentéstevő Reimer Bőge volt, úgyhogy 500 millióról van itt szó, Ez a 2011-es költségvetésben fölveszi ez parlament összes java, öm, prioritását. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Ketten. Tartózkodás. Nagy többség. Nem kell ezt most ellenőrizni. Azt javaslom, hogy térjünk rá a szavazó listára, a hármas szakaszra. Mindenkinek megvan a szavazó listá listája? Mindenki tud szavazni? Emlékeztetnék arra, természetesen minden módosító javaslatot szavazásra fogunk bocsájtani. Emlékeztetnék arra, hogy hogyha nem sikerül befejeznünk a munkánkat, a, és a felsőbb szinteken nem sikerül befejezni a munkát, nem sikerül megegyezni, akkor utána egyeztetésre kell sort keríteni. Ezzel a kapcsolatban felmerülne az a kérés és kívánság, hogy újra szavazunk minden érintett szinten, illetékes szinten, e, és az vélemény eltérését különös tekintettel a tartalékokat érinti. Az 1A fejezet 18-as módosítás Sondergaard GUE részéről. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ki van ellene? A többiek tart, tartózkodás elutasítottuk. 012-es Korán Ferm. A jelentést ellenzi. Ki van mellette? Ki van ellene? A többség ellene van. Tartózkodás. Két tartózkodás. Elutasítottuk. Portes úr szeretne hozzászólni, tessék. Uh, se quiser facilitar a votação, Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha azt szeretnénk, hogy egyszerűbb legyen a szavazás, akkor esetleg a módosítókat, a, fra- a frakcióm módosítóit blogban szavaztathatja meg, mégpedig fejezetenként. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és hogyha mindenki egyetért, akkor hálásak vagyunk ezért a javaslatért. Tehát, hogyha egyetértenek azzal, hogy a 38-as módosítót 41, egészen a 22-esig, a 17-es beleértve, valamint a 22-est is, és van itt még valahol, még egy a 21-es, ezek tehát a GUE módosítói az 1A-ra vonatkozóan, hogyha egyet értenek azzal, hogy blogban szavazunk erről, a jelentés ki van mellette, ki van ellene, Jóval többen vannak. Tartózkodás, köszönöm. Portás úr, tehát nem kapott többséget, hogy a módosítókat, a módosítókhoz. Akkor itt van a 49-es Andrelzen asszony részéről mellette ellene sokan. Tartózkodás, egy tartózkodás. A módosítót ezzel elutasítottok. Hármas módosító, Helga Trüppel részéről. Mellette ellene. Négyen. Tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító, Andrázen asszony, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Andrázen asszony mellette, van még hárman, ki van ellene? Tartózkodós, tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító Helget Rüppeltől, jelentéstevő ellenzék, ki van mellette? A zöldek. És Portes úr, ellene, jó sokan ellene vannak, tartózkodás, egy tartózkodás, Anna Jensen szót kér. Portes úr inspirál engem, ezért azt mondom, hogy a Fiona Hall féle módosítókról amelyet a frakcióm részéről nyújtott be, lehet blokkon szavazni. Euh, Köszönöm szépen Anna Jensen részéről az együttműködésre vonatkozó javaslatot, tehát hol asszony módosítóiról van szó az egy ára vonatkozóan. Tehát a 009-estől a 005-ösig a jelentéstevőnek ez nem tetszik. Tehát a 004 től terjed ez a 005-össég. Jó, akkor ennek mindjárt utána nézünk elektronikus szavazás keretében. Itt a módosítókról van szó 004, 009, 8, 7, 6, 5. Egy uh, szocialista szavazattal több van, és egy néppárti szavazattal több van az a néppárti az én volnék. Jó, akkor én nem szavazok. De a szocialistáknál jó, Juta is lemond, rendben van. Jó, ki, kivettem a kártyámat. Tehát szavazunk a módosítókról, a jelentéstevő ellenzé megnyitom a szavazást, Jutta és én nem szavazunk, megnyitottam a szavazást. Inge szavazott, lezárom a szavazást. Jó, eredmény. 19-en mellette, 22-en ellene, tehát elutasítottuk. 1B, két módosítónk van a GUE részéről. Együtt szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Az összes többi. Tartózkodás nincs. Portás úr, Elnézést, ön egyedül maradt. Ezzel a módosítókat elutasítottuk. H2-es kategória számos módosító érkezett Érenhauser úr részéről, aki nincs itt. Blogban szavazunk róla. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Érenhauser, ön itt van mégis? Ó, elnézést. Természetesen itt vagyok, és Természetesen ellenzem az a blogban való szavazást. Hallanak engem? Jó. Tehát természetesen itt vagyok, és én nem javasoltam, hogy blogban szavazzunk. Nagyon is szeretném, hogy külön-külön szavazzunk a módosítókról. Elnök? Jó, akkor elnézést kérek. Sajnos nem láttam önt. Jó, tehát ezen megállapítom, hogy ön itt van, és kérdezem, egyetértene a blogban való szavazással? Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy nem értek vele egy, egyet. Jó, így is jól van, mondja az elnök. Jogában áll ezt elutasítani. 57-es ki van mellette? Köszönöm, ellene? Tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán van egy 10 a GUE részéről van itt most több. Itt van a 19-es, 20-as, 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es és 48-as. Jó, ez a... Jó, nagyon szépen megköszönjük Portes úrnak, hogy blogban szavazhatunk róla. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Portes úr támogatja, ki van ellene. Jó, ez a nagy többség. Ezennel ezeket a módosítókat elutasítottuk. Így jutunk el a 68-asig, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69, Ehrenhauser úrról, úrtól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es, Ehrenhauser úrtól, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Megállapítom, hogy Ehrenhauser úr nem szavaz a saját módosítóiról, nem baj, mi szavazunk azért. Jó, 71-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Aztán a GUE módosítói következnek. Jó, akkor jön a H, 3A. Andreasen asszony módosítója. az asszony mellette van, ki van mellette? Összesen négyen. Jó, ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodás. Jó, elutasítottuk. Aztán 24-es a Guettól. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Aztán a H3B-hez egy módosító, szintén a Guettól. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Négyen. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Aztán a H négyes kategóriában. Számos módosító van a GUE részéről. Nyújtották be három az egyik oldalon, alul, és aztán lapozunk. Itt van a 28-as, 29-es, 30, 31, 32, 33, 34-es, valamint a 35-ös módosító. A jelentéstevő ellenzi, blogban szavazunk, mellette ki van? Köszönöm, ellene? Tartózkodás? Ezeket elutasítottuk. Aztán jön a 76-os Andrásen asszonytól. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Aztán Andrászen asszony másik módosítója, a 78-as, a jelentéstevő ellene van, ki van mellette? Andrászen asszony Sárman e- ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Aztán a következő módosító, a kettes módosító banánokkal kapcsolatosan a Trüppeltől, a jelentéstől ellene van, ki van mellette? Ellene, a többség ellenzi. A zöldek és a szocialisták a kisebbségben maradtak a banánnal kapcsolatosan, így ezt elutasítottuk. A következő a H5-ös kategória, három módosító Érenhauser úrtól, jelentésteve ellenzi, ki van mellett, a 80 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítva. 83 mellette, ketten, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás elutasítva szintén. Aztán jön a többi szakasz. Itt van a 87-es Andrászen asszonytól a a ellenzéke van mellette. Négyen. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Itt van a 90-es, Érenhauser úrtól, jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Van egy, amely számomra nagyon fontos, és számomra nagyon fontos módosítja a saját források kapcsolatra jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene? Ugyanez a többség, mint az imént, tartózkodás, és én nem szavazhatok, mert túl sok itt a néppárti. Nagyon remélem, hogy a frakció, a zöldek frakciójának elnöke tisztában van azzal, hogy milyen kínszenvedéseken megyek én itt keresztül. Azt hiszem, hogy néhány napra szükségem lesz ahhoz, hogy kipihenjem ezt a szenvedést. De nyilván, mivel a zöldek frakció elnökével állandóan harcolunk egymással, ez nagyon megéri. fel, módosítója, mellette ellene, ugyanaz a többség, elutasítva. Következik a tartalékokról szóló szavazás. Itt a jelentéstevő kérem figyelje, hogy mit mondok, hogy koherensen szavazzunk, a blogban, blogban szavaznánk. Mi az 1A fejezettel kapcsolatban az új ügynökségekkel kapcsolatos tartalékokról van szó, ezek összefüggnek, az, egy, az összesről blogban szavazunk, az 1A összes tartalékáról szavazunk, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Egy ellene. Tartózkodás. Jó. Három A. Ugyanez a helyzet. a Blokkban szavazunk erről a kettőről, nem? Mégsem. Nem, két külön hatóságról van szó. Jó. A SIS 2-vel kapcsolatban a főigazgató bizonyos feltételeket vagy aggodalmat fejez, aggodalmat fejeztek ki azzal kapcsolatban, hogy 100%-ban tartalékban helyezzük ezeket az összögeket. Most ez a, a jelentéstevőt arra sarkalja-e, hogy megváltoztassa az álláspontját ezzel kapcsolatban? Nem, nem változtatja meg. Akkor szavazunk a 72-esről mellette. Ellene. Tartózkodás akkor elfogadtuk. 73-as Európai Rendőr ö, Kollégium, Akadémia. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3B a jelentéstevő nem támogatja ezt a e, tartalékba helyezést, akkor visszavonja, visszavonja, jó, akkor erről már nem beszélünk. El is felejtettük. Négyes fejezet. Jelentéstevő. Egy megjegyzésem lenne. Nem igazán örülök annak, hogy visszavonjuk ezt a módosítójavaslatot, mert én benyújtott voltam, ugyan, mint jelentéstevő, de nem én vagyok a szerzője ezeknek a módosító javaslatoknak, úgyhogy inkább inkább mégis jó lenne, hogyha szavaznánk róla, mert én új információkat kaptam a témával kapcsolatban, hogy megváltoztattam a véleményemet, de nem biztos, hogy mindenki megváltoztatta a véleményét. Alors, eh, eh, attendez, j'ai mal. Est-ce à dire que... Nos, akkor tehát szavazunk a 75 ösre Igen, rendben. 75-ösről szavazzunk. A jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene? Jó, köszönöm szépen. 77-es jön. Jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás, ketten voltak ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, körönt, Ferm, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? A bal oldal, ki van ellene? A jobb oldal és a közép, ki van? Ki tartózkodik? Kicsit ugyanaz a többség, mint a banánnal kapcsolatban. De hát ez is a banáról szól. Úgy látom, hogy Göran Ferm átvette a stafétapodatot Súrián Lászlótól. Há, ö, ö, ötös fejezet, 79-es, mellette, ellene. Tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, Göran Ferm, a jelentéstevő ellenzi mellette. Vannak itt sokan mellette, Elektronikusan szavazunk, Juta és én nem szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-21. Elutasítva. 82-es, két módosítás. Az egyik a Szidónia, Szidónia módosítással, és nem vonja vissza. Szavazunk. Egyben. A 82-es két módosításáról egyben szavazunk, és a jelentést a Velenzi mellette. Ellene. A többség ellene van. Tartózkodás elutasítva. 84-es külön tanácsadók, ki van mellette? ellene tartózkodás egyesek mellette vannak, és egyben ellene, inkább ellene, úgy látszik a többség. A skandinávok tulajdonképpen mm, mm, teljesen nyugodtak, mert mint hogyha jégen táncolnának. 85-ös. Jelentéstevő mellette van mellette. Ellene. Ketten tartózkodás. Elfogadtuk. Ehrenhauser 86-os, a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyéb szakaszok, továbbra is a tartalékok, Két módosítás van, Helga Trüppel módosít, két Helga Trüppel módosítás van, szavazhatunk egyben róla, kérdezem a jelentéstevőt. ez már nem Szidónia költségvetése, hanem Helga költségvetése. Helgát magas szinten képviselik, és blogban szavazunk erről a két módosító javaslatról mellette. Ellene tartózkodás egy ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Ugyanígy 15-16, Görán Ferm, egyben szavazunk mellette, ellene, nincs többség, mellette, úgyhogy elutasítottuk még a jelentéstevő támogatása ellenére is. Most következik a táblázat, ami a fizetés kiegészítéssel függ össze, és hogy válaszoljunk arra a kérdésre, amit Helgának föltettünk korábban, nem tudom ezzel mi lesz, mert Helga pedig közben elment, a, a, a fizetés kiigazításának nincsen negatív hatása a többi intézmény költségvetésére, pozitív kihatása van, ugyanis a bíróság döntése értelmében növekednek a fizetések, és én azt gondolom, hogy a többi intézmény jelentéstevői ezt támogatják, tehát szavazunk mellette egyben ellene, ketten, tartózkodás, egy tartózkodás, akkor ezt eldöntöttük, elfogadt, eldöntöttük, és akkor most rá kell, hogy térjünk a az állásfoglalásra. A jelentéstevők a Költségvetési Bizottságnak benyújtottak egy állásfoglalás tervezetet, amely leíró jellegű állásfoglalás. Supported by the Green Rapporteur, but Sidonia was again. Sur, sur la déclaration, donc. A nyilatkozattal kapcsolatban. Nos, leíró jellegű, vannak azonban módosítók. Várjunk csak egy pillanatot. Ajaj, a különböző módosítók között más-más képviselők vannak. Az egyes, Hartong mellette ellene. Hartong úr maga támogatja, ketten, jó, mindenki ellene. Nem mondták vissza. Akkor három módosító Aglund úrtól. A liberálisok blogokat kérdezem, blogban szavazhatunk? Igen. Nem. Jó, rendben. Ha nem, hát nem. A kettes aglun módosító ellenzi az előadó mellette. Ellene. Akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. Jutás, jó magam nem szavazunk. Tehát a kettes Haglundféle módosító. Lezárom a szavazást és megállapítom, hú, csoda izgalom, 19-21 arányban nem fogadtuk el. A hármas Haglund módosító az előadó nem támogatja. Mellette ki van. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. A szocialisták akkor tartózkodnak? Valóban, akkor nem fogadtuk el. A négyes Haglon módosító következik. Nem eh, támogatja az előadó. Ki van mellette? Ellene? ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Biztonság kedvéért ellenőrizzük, hiszen szokatlan politikai együttműködések vannak. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, megállapítom, hogy 19-23 arányban nem fogadtuk el. Ötös Hartong módosító nem támogatja az előadó mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Új Haglund módosító hatos számú, nem tágolgatja Szidónia mellette, ellene, akkor szavazzunk elektronikusan. Mint hogyha változott volna valami, megnyitom a szavazást a hatos számú Haglund módosítóról. Mindenki szavazott? akkor lezárom a szavazást a hatos Haglundféle módosítóról, és megállapítom, hogy 19-20 arányban utasítottuk most el. Kicsit változott, de így sem lett elég a pro szavazat. A 7-es és 8-as módosító Haglund Hartong egyformák, azonnal elektronikus szavazásra bocsájtom, ne vesztegessünk időt, tehát 7-es, 8-asra együtt szavazunk, mivel megegyeznek a módosítók. Lezárom a szavazást, és 20-21 arányban, majdnem, igen, szoros volt, de ezt se, ezeket sem fogadtuk el. Az egész jelentésről szavazunk, így módosítva, név szerint szavazunk, hogy egyszerűbb legyen elektronikusan, tehát záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. apró kis nyelvbotlás közben az elnök úrtól, 27-5 arányban 10 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónknak, Köszönjük Szidóniának, köszönöm mindenkinek, és természetesen Elga Trippelnek is gratulálunk. Mindenkinek köszönöm az együttműködést. Még nem fejeztük be? Álvaro úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt azért szerettem volna szót kapni, hogy szólhassak, amíg az elnökök értekezlétenek egyik képviselő is itt van, hiszen ez a kettős tagság Kohn-Bendit úr részéről olyasmi, amit szeretnék kihasználni, hiszen úgy gondolom, hogy részint egy kicsit Elsikkadt az, amit Böge úr tett, visszavonta a nevét egy jelentéstől. Ez nem olyasmi, amit esetleg Böge úr rendszeresen tenne, hat éve ismerem őt, eddig még sosem fordult elő ilyesmi. A parlamentben egyébként is ez nagyon ritkán fordul elő, és csak is akkor fordul elő, hogyha egy világos ellentmondás van a jelentéstevő és a többség között, ami vagy a tartalmat, vagy az eljárást illeti. Ez az egész költségvetési eljárás nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, és szeretném megemlíteni, figyelembe véve az eljárási szabályzatot is, hogyha a témát lezártuk, akkor esetleg a koordinátorok a Költségvetési Szakbizottságon belül esetleg leülhetnének az elnökök értekezletével egy asztalhoz, és tisztázhatnák ezeket a hatásköröket, hiszen nem csak arról van itt szó, illetve nem, csak, nem az a helyzet, hogy csak ez a szakbizottság válhat áldozatává az elnökök értekezletének, mondjuk úgy mindent átfogó hatáskörének, ez más szakbizottságokat is érinthet. Ezért van eljárási szabályzatunk. Az ember nyilván elmehet, hogyha kellemetlenné válik a helyzet. Igen, de kedves barátom, nagyon fontos ezt is meghallgatni. Itt egy demokratikus rendszer szabályairól van szó, és ezt a zöldeknek is meg kell hallgatniuk. Sajnálom, Daniel, de nem így működik ez a dolog. Sajnálom, de ez a helyzet. Érdekesnek tartom, nem személyes támadásról van itt szó, nem szeretnélek megsérteni, de világosan kell látnunk, hogy az elnökök értekezlete E, e, e, ennek a kérdezletének is tiszteletben kell tartani a szakbizottságok hatásköreit, és nem engedhetjük, hogy ez így működjön. Nyilvánvalóan itt az összes frakció elnök felelős, nyilván az én frakció elnököm se teljesen ártatlan, már amennyire lehet itt ártatlanságról beszélni, jó, nem is szeretném ezt a kérdést neve- nevetségesé tenni, nem szeretnék itt túllőni a célon, de nagyon fontos lenne összeülni az elnökök értekezletével és feltenni a kérdést, miért alakultak így a dolgok. Nem túl nagy kérés azt hiszem tiszteletben tartani a szakbizottságok hatáskörét, és elmagyarázni, hogy bizonyos esetekben miért lehet szükség arra, hogy máshogy járjunk el, de nyilvánvalóan egyetértésben kell ezt tenni az adott szakbizottsággal. Jó, mondja az elnök. Kedves kolléga, mm, pontosan meghallgattam a mondandóját, és a tapasztalat majd megmutatja, és 1968 májusa óta tudjuk, hogy Daniel Cohn-Bendit, hogyha szót kap, akkor az mindig nagy kihívást jelent. De nem akarta másként, Cohn-Bendit úr. Jó. Tehát nem akarok itt a kedves barátomnak ellent mondani, de az egész költségvetési eljárásban az a gond, hogy egy nagyon erős politikai konfrontációba kerültünk, amely a költségvetés szempontjából egyrészt fontos, amely azonban másrészt nagyon fontos abból a szempontból is, hogy hogyan értelmezzük a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit. Ez a gond, ez az oka annak, hogy az elnökök értekezlete itt beavatkozik, ugyanis amióta érvényben van a Lisszaboni szerződés, azóta egyfajta öm, konfrontáció jött létre a tanács és a parlament között, miközben a tanács egyfajta kormányközi eljárást támogat. Ellen számára is nagyon nehéz helyzet alakult ki, hiszen miközben ő tárgyalt, Buzek is tárgyalt. A probléma az az, hogy most került sor első ízben egy olyan politikai konfrontációra, amely a konkrét költségvetési kérdéseken túlmutatva nagyon fontos kérdéseket vet fel a tanács és a parlament közötti viszonyról. Kezdettől fogva megvolt ez a dihotómia, meg tudom érteni, hogy vannak itt gondok, de nem véletlen, hogy minden frakcióvezető foglalkozott ezekkel az ügyekkel, ezekkel a kérdésekkel, és én nem voltam elégedett azzal, hogy csak Ferhofstadt és én támogattuk Lemaszur úr ötletét a kommentre vonatkozóan. Nem volt meg itt a kellő akarat itt a szakbizottságban, hogy mindenki támogassa az elnököt. Két elnök, az elnökök értekezlétéből támogatta Lemaszurt, én és Ferhofstadt, ti mind cserbe hagytátok az elnököt, Lemaszur urat. Ilyen egyszerű a játszma. Ilyen egyszerűen nem, így nem egyszerűsíthetjük le ezt a játszmát, de nekem most mennem kell, más dolgom is van, de bármikor készen állok arra, hogy ha meghívtok engem erre, akkor órákat töltsünk ezzel a vitával. Nem azért megyek, mert kellemetlen a helyzet, ez lenne első, az első alkalom életem során, hogy elmegyek és ott hagyok egy vitát, mert kellemetlen számomra a helyzet. Ez nem ilyen egyszerű. Je vous avais prévenu, mes chers collègues. Alors... Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, figyelmeztettem mindenkit ugye előre. Többen szerettek volna hozzászólni. Kérem röviden, mert azért még vissza kell térnünk szavazásra. Hártong úr, tessék. Voorzitter, ik vind het jammer dat de heer Cohn-Bendit het nu wegloopt. Ik zou zelfs zeer graag met hem in debat willen zijn gegaan, eh, omdat hij er van alles aan... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes vita mert alakulhatott volna ki erről a eh, kérdésről. Kár, hogy eh, vége. Ki ez a pénz, amiről most beszélünk? A tagállamok eh, pénzéről beszélünk, nem pedig az Európai Parlament pénzéről. Ezt a kérdést majd a Kombendit úrnak fölteheti nyugodtan. Görem Ferm következik. I will be very brief. I completely... Rövid leszek, teljesen ennyit értek Alexander Álvaróval, hogy ez egy olyan vita, amit fel kell vállalnunk, le kell folytatnunk, de nem ma, nem itt és nem most. Ezt megfelelően elő kell készíteni, de ezt nem lehet elsúnyogni egész egyszerűen azért, mert a kompetencia megosztás kérdés felmerül, a titkárságok egymás háta mögött működtek, ezt meg kell oldanunk még jövő évi költségvetés e, e, mechanizmus eljárás előtt. Reimer bőge döntését roppantó sajnálom. Kiváló előadója volt ennek a kérdésnek. Szinte minden kérdésben meg tudtunk egyezni, kivéve az utolsó lépést, az árószavazást. Egyébként egész végig egyetértésben dolgoztunk minden nap egyeztettünk Reimerrel, kiváló munkát végzett, nagyon sajnálom, hogy nem adja már a nevét ehhez. Remélem, hogy a jövőben tudunk erre megoldást találni, mert ez a legfontosabb eh, téma, a legfontosabb dosszié rögtön a költségvetés eh, után, ezért szükségünk van egy ilyen kiváló előadóra, mint Reimer. Köszönjük, Görán mondja az elnök mindenki azt hiszem jól érti, hogy mire utat. Reimeré a szó. De kollégi Kohn-Bendit is schon gegangen. Kohn-Bendit kolléga már elment, de szeretnék még egyszer utalni arra is, talán a szolgálataink és a titkárság egy dossziét állíthatnának össze arról, hogy a Költségvetési Szakbizottság az Európai Parlament története során kezdettől fogva évről évre és minden pénzügyi kitekintés vonatkozásában a költségvetési eljárást arra használta fel, hogy több jogot harcoljon ki az egész parlament számára. Ehhez nem kellett az elnökök értekezlétenek különös szerepvállalása. A költségvetési szakbizottság 79 előtt is megtette ezt, és újra és újra sikerült kibővíteni a jogokat, egyszerűen az eljárás, a költségvetési eljárás révén. Azt hiszem, ezen a téren nem kell nekünk itt leckét tartani, de nagyon sokan ezt, ezt kiharcolták, és talán érdemes lenne erre emlékezni, hogy aztán újra vissza tudjunk térni egy észszerű együttműködéshez. Merci. Merci. Alors... Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a tízes pontra térjünk rá. A költségvetésnek vége, legalábbis befejeztük ezzel kapcsolatban a munkát, és akkor most visszatérünk a tízes pontra, a rendes munkánkra, ami valószínűleg egyszerűbb lesz. Átcsoportosítási kéremek, Surján László nincs itt. Több átcsoportosítás is van, amelyeket szerintem elég gyorsan le lehet, meg lehet tárgyalni. A hatos átcsoportosítás, ez egy 60-as átcsoportosítás, amely a banára vonatkozik. De nincsen jogi alap ezzel kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen jogilag az lenne jó, hogyha elutasítanánk, ezen a legjobb megoldás a 66-os helyettesíti ezt, de a 60-as módosítást én elutasítanám, de ki van mellette, ki van ellene, ezt elutasítottuk. 63-as, az egy másik. A jelentéstevő nevében szeretném a 63-ast benyújtani, a 63-as átcsoportosítási kérelmet benyújtani. Blogban szavazunk. Azt hiszem, hogy 63-as, 65-ös, 66-os blogban. A háromadaló egyeztetésben ezt a politikai egyességet sikerült kialakítani. Elfogadtuk azt, hogy ha a 2010-es igazgatási költségek megmaradó összegeit nem csoportosítjuk át a banára, hanem megpróbáljuk a pénzt úgy kezelni, hogy jövőre a banára és az ICI-ra legyen e, ez. E, álljon rendelkezésre ez. Ez Haiti és Pakisztán e, összefüggésében merül föl. 63, 6, 64, 65, 65 66, itt felmerül még a mezőgazdasági számlák elszámolása, ezzel kapcsolatban sincsen probléma. Blokkban szavazunk mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Vladimir Manka az egyéb átcsoportosítási kéremek, egyéb intézmények kérdésében. Tessék, megadom azt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A C13-as esetében egy épület vásárlásról van szó Szófiában. A legutóbbi találkozó alkalmával elhalasztottuk ezt a kérdést, mivel Holmeier asszony a jelentéstevő. Készen állok szavazni erről, azonban van néhány kérdésem ezzel kapcsolatosan. Az épülete kapcsolatos összes jogi kérdést sikerült-e már tisztázni? A másik kérdésem az lenne, hogy ez az épület mind a parlament, mind a bizottság számára rendelkezésre kell, hogy álljon. Az Európai Parlament 40%-ban, a bizottság pedig 60%-ban hasznosítaná. Az összes szám és időpont kérdésében megegyeztünk. A jelentéstevő asszony kérném arra, hogy nyilatkozzon ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Először is Hártong úr szeretne szólni, majd Olmájer asszony válaszol a kérdésekre. Hártong úr. Elnök úr, meg akartam várni Holmeyer asszony reakcióját. Mónika, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is jogos a kérdés. Ma csak egy transfert szeretnénk végrehajtani, és éppen ezért Manka úr is már utalt erre, bizonyos jogi kérdéseket még nem sikerült százszerzalékosan tisztázni, ez az egyik oka ennek. Szeretném kérni a támogatást is arra vonatkozóan, amit a parlamenttel szemben elmondtam, amint a bizottsággal szemben, az épület egyfajta információs iroda, tájékoztató jellegű iroda, és az épületen belül található még egy, illetve az épületnek van még egy további tulajdonosa is. Először is a tulajdonosnak kellene véleményem szerint nyilatkoznia azzal kapcsolatosan, hogyha a saját emeletét kiadja, akkor azt ne tegye mm, kétes hírű szervezetek esetében, ne adja ki nekik, ne adja ki olyan vállalatoknak, amelyek nem éppen EU barát módon működnek, vagy esetleg legyen szó egy szexuális segédeszközöket árusító vállalatról akár hogyha a társtulajdonos nem tesz erre vonatkozó nyilatkozót, el kell gondolkozni azon, hogy nem találunk esetleg, vagy nem keresünk esetleg másik épületet. Ezt a döntést majd csak jövőre hozzuk meg véglegesen, amikor megvan az összes tény és az összes szükséges iratdokumentum nyilatkozat. Köszönöm szépen, Mónika. Hártung úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez azt jelenti, 10 milliót adunk ki az Európa ház felújítására. Legutóbb a Költségvetési Szakbizottságban már mondtam, hogy érthetetlen, hogy ilyen nehéz gazdasági időkben ilyen hatalmas pénzeket adunk ki. Ezt nem tartom észszerűnek. Nem, nem tudom megérteni. Nos, Hártung úr, ritkán vagyok harapós, de nagyon fontos, hogy az ember el is olvassa a dokumentumokat, amelyekről beszél. Nem egy épület felújításról van szó, hanem egy épület felvásárlásáról van szó, és a jövőben nem kell már bér, lakbért fizetnünk, vagy bér, bérletet. Ez azt jelenti, hogy egy alacsony piaci árat fizetnénk egyébként, mivel jelenleg alacsony a piaci ár, ez azt jelenti, hogy ha újra eladjuk az épületet, akkor nyerünk az ügyön. Ez azt jelenti, hogy jobban járnánk, mint ahogyan a múltban arra sor került, hiszen hónapról hónapra magas összegeket fizetünk azért, hogy kibéreljük ezt az épületet. Hogyha esetleg eladnánk az épületet a későbbiekben, akkor nyereségre tehetnénk, tennénk szert. E, az egész ezen az alapon zajlik. Köszönöm szépen. Bokros úr. Először is az elnök urat tisztelettel kérem, hogy tegyen rendet a teremben, hiszen semmit sem hallani. Ez hihetetlen. Bokros úrnak teljesen igazam van. Kérem, hogy akik nem kívánnak részt venni a továbbiakban az ülésen, azok távozzanak a teremből, akik maradnak, azok pedig maradjanak csendben. Bokros úr, parancsoljon, folytassa. Köszönöm, elnök úr. A másik fontos megjegyzésem a következő. Még mindig nem értjük, hogy az Európai Parlamentnek miért van szüksége házakra bármelyik fővárosban. Ez nem épületpolitikai kérdés, nem? Mindenképpen ellene fogunk szavazni, mert nem látjuk értelmét a parlament jelenlétének ezekben a fővárosokban. Monsieur Artong. Hartong úr. Voorzitter, ik ben ontzettend blij met eh, de opmerking van mijn collega. Elnök úr, teljes mértékben egyetértek Bokros úr eh, hozzászólásával. Teljesen mindegy, hogy milyen összegről van szó, politikai kérdéshez. Én szerintem nem költhetünk ilyen épületekre, akár Szófiában, akár milyen szép épületek és milyen jó állapotban vannak, mert nem kell ott képviseltetni magunkat. Vannak olyanok, akik Írországba vándoroltak ki a nehéz gazdasági helyzet miatt, hát nagyon furcsa lenne, hogyha most megszavaznánk ezt. Holmájer asszony, röviden és velősen, ami az információs irodát illeti, ez nem csak a parlamenté, hanem az Európai Bizottság munkáját is támogatja, tehát együtt ruháznánk be, másodszor már elég sok pénzt spórolunk azzal meg, hogy vásárolunk, és nem bérelünk. Hogyha megint ha eladjuk ezt a, az épületet, akkor érték növekedéssel számolhatunk, tehát ez jelenti a felelős bánásmódot a pénzekkel hogyha azt mondjuk ezzel az érvel, hogy, hogy spórolni akarunk, hát a havonta emelkedő bérleti díjakkal nem fogunk spórolni. Ha csak nem azt akarják mondani, hogy az Európai Unióról nem akarnak sehol senkit tájékoztatni a 27 tagállamban. Ez azonban nem felel meg a parlament döntéshozatalának. Ugyanis már döntöttünk arról, hogy információs irodákat nyitunk meg. Manka úr is mondom, hogy az Európai Bizottság finanszírozni fogja a 60%-os részesedését, ezt már eldöntöttük és egyeztettük a bizottsággal. Köszönöm, elnök. Utoljára adom meg a szót Bokros úrnak és Hártong úrnak, mert szót kértek, és aztán kérem, hogy a jelentéstevő foglalja össze a témát. Bokros úr. Nem akarom, hogy túlságosan hosszúra húzzuk ezt a e, témát, és e, én magam is egyetértek az elnök úrral, zárjuk le ezt, de a jegyzőkönyvbe szeretném mondani, nem gondolom, hogy a parlamentnek bárhol is, egyáltalán Szofiában vagy bárhol máshol fizikai értelemben képviseletre van szüksége, épületre. E, amit ön mondott az ön felfogása szerint ez megtakarítás, az enyém szerint nem. Hártong úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy nem fogom meggyőzni Holmájer asszonyt, ezt már most látom. Én nem gondolom, hogy 10, milliós, 10 eh, millió eurós kiadás az megtakarítás. Én ezt nem így látom, és szerintem nagyon fontos az, hogy a Holmájer asszony álláspontjától eltérő álláspontját is tartsák tiszteletbe. Mindenkit tiszteletben tartunk, mondja az elnök, és biztos lehet benne, hogy én magam felügyelem azt, hogy mindenkit tiszteletben tartsunk. De elmondhatom, hogy engem ugye Franciaországban eh, választottak meg. Franciaországban minden döntést központosítanak. Minden szakmai szervezet, minden vállalkozás, minden kormányzati szerv, minden Párizsban található. Hogyha tehát szeretnénk eh, szeretnék valamiről egyeztetni, szeretném felvenni a kapcsolatot a franciaországi döntéshozókkal. Vagy pedig, hogyha érintettek, illetékesek engem szeretnének megkeresni, hogyha nekem interjút kell adnom, minden újságíró Párizsban van, hogyha ott nincsen ö, irodája az európai képviselőknek, akkor Franciaországban egyáltalán el is felejthetjük, hogy bárkivel kapcsolatot vegyünk. Ö, kapcsolatot vegyünk föl. Ha csak nem akarunk mondjuk egy kávézóban, vagy maguknak a lobbistáknak az irodájában találkozni velük. De hát, hogyha a parlament méltóságát meg akarjuk őrizni, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy irodánk. Franciaországban van egy szép irodánk, 29 munkatársunk van, ez egy nagyon szép iroda, Emellett van kolléganőknek egy irodája, ugyanennyi munkatársal. Hát persze van, van, vannak itt ezen a területen pazarlások, de nem konkrétan itt ezen, ebben a kérdésben. Elnök úr, mondja Manka úr a jelentéstevő, csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy ez az épületpolitika, vagy ez az épületvásárlás megfelel a középtávú épületpolitikai döntésnek, amelyet elfogadtunk már a parlamentben, és nyilván jobb ez, mint a bérlés. A jogi kérdéseket még tisztázni kell, jövőre ezt remélem, hogy tisztázni fogják, tisztázni kell azt, hogy az Európai Bizottság hogyan fizet, mennyi idő alatt, ez is előnyös kell, hogy legyen számunkra. Én azt javaslom tehát, hogy a ház foglalkozzon ezzel az átcsoportosításra, és a többi kérdést később fogjuk megtárgyalni. Köszönöm szépen. Csak egy kis megjegyzés. Állítólag kaptunk egy levelet technikai kiegészítéssel, ami azt jelenti, hogy egy kicsit alacsonyabb összegről van szó, 9 millió 240 ezerről, nem 9 millió 900 ezerről. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ki van ellene? Egyesek ellene vannak, nyilván, ezt gondoltam, öten. Tartózkodás, jó, akkor ezt elfogadtuk. Egyéb átcsoportosítás, jelentéstevő? Pán predseda, pred týždňom sme odsúhlasili... Elnök úr, egy héttel ezelőtt hat uh, transfert fogadtunk el. Az európai intézményeknek kompenzálniuk kell a 2009-es fizetésbeli kisebb különbségeket. A tanács döntését eltörölte az Európai Bíróság legutóbbi határozata döntése, várjuk az új tanácsi döntést. Hat transfert szavaztunk meg, Kettő van most ezek közül az asztalon. Ezek a, olyan statisztikai adatok alapján készültek, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. A Gazdasági és Szociális Bizottság esetében a, az Európai Bizottság előrejelzése eltért a mostani javaslattól. Más szóval egy átdolgozott javaslatról van szó. Egy 0,7%-os emelés helyett 0,4%-os emelésről van csak szó, ez tehát csökkenés tulajdonképpen, azt javaslom, fogadjuk el, de csak azzal a feltétel, nem, igen, e transfer megszavazását támogatom. Köszönjük. A hármas transferről, átsportosításról a Gazdasági és Szociális Bizottságról van szó. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Előadó úr. Igen, köszönöm. Az utolsó ilyen eh, átcsoportosítás a Régió Bizottsága 64 per 2010-es, DLC 64 per 2010-es, ez az átcsoportosítás vagy transfer kiegészíti a múlt héten elfogadott döntésünket, a korábbi 5 per 2010-es, ez egy kiigazítás, apró kis kiigazítás tulajdonképpen, ugyanabból az okból, mint amit az imént elmondottam. Van azonban egy kérdésem az Európai Bizottsághoz vagy a régiók az, hogy van bármelyik intézménynek van itt képviselője. A régiók bizottsága például nyomtatási költségeken máshol igen sokat spórolt. Szeretném megkérdezni, hogy figyelembe vették ezeket a megtakarításokat a 2011-es költségvetés eh, javaslat vonatkozásában, de ezt a átcsoportosítást minden esetre támogatom. Köszönöm. Szeretne valaki válaszolni a Régiók Bizottsága vagy az Európai Bizottság részéről? Olybá tűnik, hogy senki. Vagy mégis méltóztatik? Igen, parancsoljon. Eh, eh. Köszönöm, hogy annyit szeretnék elnök úr elmondani, hogy a számítás a eh, frissebb statisztikai adatokon alapul, hiszen a közelmúltban friss adatokhoz jutottunk. 0,7 százalékot javasolt az eredetileg az Európai Bizottság, most már tized százalékot, mert a legfrissebb eh, adatok értelmében eh, ez tűnt reálisnak. Ami a kérdéses csoportosítást illeti, ez nem, még egyszer mondom, nem a fizetésekkel eh, függ össze, de talán a régiók bizottsága tudna erre válaszolni. Rendben, parancsoljon akkor, hogyha van a régiók bizottságának itt egy képviselője, igen, parancsoljon ön úram, aki fedett a kezét. Introduce yourself. Kérem, mutatkozom be. Igen, köszönöm, elnök úr. Ami a nyomtatási megtakarításokat illeti, igen, ezt figyelme vettük a 2011-es költségvetés tervezetben. You are Mr. Jacobsen. Jacobsen úrhoz van szerencsénk? Yes. Jacobsen úr vagyok valóban. Az elnök mikrofonig Igen, ha kiegészítő, kielégítő ez a, a, a válasz, akkor megkezdünk a mellette. Ellene tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadtuk az utolsó egy sportosítást is. Nem marad már más, mint az épületpolitika. Egy szavazásra kerül sor az ACER, azaz energiaügyi szabályozók ügynökségének témájában, a Mayer asszony. Szia, kurz machen. Elnök úr, rövid leszek. Nagyon egyszerű a folyamat, hiszen az épület, amelyről szó van, azt a kormány fizeti, Szlovénia fizeti. Ez azt jelenti, hogy ránk semmiféle költség nem hárul, Fennáll annak a lehetősége, hogy az épületet tovább hasznosítsuk, éppen ezért nem problematikus a helyzet. Lesz egy pályázat a későbbiekben, és nyomatékosan támogatom az ACER ügynökség részéről történő elfoglalását ennek az épületnek, amely egyébként Jubianában található, így nagyon jó helyen van. Köszönjük. Az előadónk tehát azt javasolja, hogy vegyük figyelembe ezt a kísérletet, és konkrét véleményt ne nyilvánítsunk ez ügyben se pró, se kontra. Ki támogatja az előadó álláspontját, mellene tartózkodik. Négyen tartózkodtak. Akkor tehát nem nyilvánítunk véleményt ez ügyben. Lássuk most Sofia kérdését. Csak röviden hozzászólnék. Örültem volna egy véleménynek, ha az már ma megszületett volna, az jó lett volna, de mivel több mint 260 millió euróról van szó, és fogalmazzunk így, nagyon sok számadat még nem tisztázott, és a bizottság, a tanács és a az Európai Külügyi Szolgálat is állandóan ellentmond egymásnak, ami a számadatokat illeti, ezért azt kértem, hogy nagyon világos számoga, számadatokat adjanak nekünk arra vonatkozóan, hogy milyen területekről van szó, négyzetméterben, milyen személyzeti számokról van szó. Ezeket pontosan meg kell nevezni annak érdekében, hogy a Költségvetési Szakbizottság komoly döntést hozhasson. Ez eddig nem történt meg. Szeretném világosan elmondani, hogy fontos, hogy a tervezés tovább tudjon lépni. Alapvetően nagyon pozitívan állok hozzá ehhez az épülethez, hiszen észszerű lenne, hogy a külügyi szolgálata egy zárt épületkomplexumban kapjon helyet. Hogy decemberben még nem nyilvánítunk véleményt, nem jelenti azt, hogy ellene lennénk, hanem egyszerűen világos számadatokat szeretnénk látni, hogy valóban észszerű döntést tudjunk hozni. Très bien. Euh, Jó, rendben. Köszönöm szépen. Értem, mindent értek. Nagyon fontos kérdés. Az Európai Külügyi Szolgálat elhelyezéséről van szó. Mindjárt megadom a szót Kressle asszonynak. elmondták, hogy nincs még meg, nincsen még meg az összes információ, amire szükség van, úgyhogy ezért nem tudom, még most álláspontot kialakítani, csak januárban Gressle asszony. Köszönöm. Brüsszelben is 1500-1800 emberes embert befogadó iroda lesz hamarosan szabad, szabadul fel, úgyhogy ezzel mit csinálunk, Holmájer asszony? Egy kérdésem lenne a bizottsághoz, talán a bizottság válaszolhat erre. 245 per négyzetméter árra jutottak a kalkulációk során, de hát hogy jutottak erre, ezt nem tudom. Örülnék, hogyha az Európai Bizottság elmagyarázná nekünk azt, hogy hogyan jutottak erre a 245-ös árra. Hiszen hát nem igazán logikusak az adatok, és nem igazán egyértelműek a kalkulációk sem. Köszönöm szépen. Akkor a bizottsághoz tennénk föl ezeket a kérdéseket, és várjuk a választ, de nekem lenne egy megjegyzésem. amire érdemes lenne szerintem a jövőre a költségvetés utáni szavazás, költségvetésről szóló szavazás után visszatérni, hogyha egy kicsit visszatér a nyugalom a sorainkba. A külügyi szolgálat létrehozása ezt költségvetésleg semleges akcióként jelentették be. Aztán felmerült egy kis többletköltség 2011-re, 3-4 millió euró, nem tudom pontosan, de ami ennél fontosabb költségvetési szempontból, és talán Hártong úr is támogat engem, engem ebben, az adófizetők mindig ugyanazok hogy aztán az adót a városuk, a megyéjük, az országuk, az Európai Unió vagy az ENSZ finanszírozására használjuk, attól még ugyanazok az emberek fizetik az adót. És onnantól kezdve, hogy közös e, külügyi szolgáltat hozunk létre 27 országra, hogyha Brüsszelben ugye Brüsszelben felvesszük a munkatársakat, akik ők itt fognak lakni, itt kapják meg a fizetésüket, itt fognak lakni, akkor ennek az, a, a, a nemzeti költségvetésben ez csökkenti a költségeket, ugye? Tehát lehet, hogy nekünk Európában, az európai költségvetésben többletköltségeink lesznek, de a nemzeti szintű költségvetésekben megtakarításokra kerül sor, és ez a költségvetési semlegesség. És el kell kezdenünk a költségvetések, illetve a számok, a költségvetések konszolidációját, mert eddig erre nem került sor. Amikor a gazdasági irányításról beszélünk, és a közgazdászok összehas, összehasonlítják mondjuk az Egyesült Államokat és az amerikai rendszert, E, és policy mixről beszélnek, azt mondják, hogy az Egyesült Államokban kiválóan működik a policy mix, e, kiválóan működik a költségvetések közötti együttműködés szövetségi szinten, e, illetve a Federal Reserve mm, között. Nos, a Fednek a megfelelője az Európai Központi Bank, de nincsen, kö, nincsen igazi szövetségi, hogy úgy mondjam, szövetségi költségvetés. Hát van egy kis költségvetés, európai költségvetés, amik a, a GDP 1%-át, kb. 1%-át teszik ki, de mégis nagy európai kiadások vannak. És hogyha á, Bokros urat úgy látom, hogy sikerült, Bokros úr véleményét sikerült ö, ö, kiprovokálnom a témával kapcsolatban. Nos, hogyha egy olyan döntést hozunk, intézkedést hozunk, amelynek gazdasági következménye lesz, annak költségvetési következménye lesz az egész európai közösségben, és az országok nagy része számára a közös pénzben is, hát figyelembe kell vennünk ezeket a következményeket, a költségvetési következményeket. Én felvetem ezt a megfontolást, vagy ezt a gondolatot a témával kapcsolatban. Nem akarom most ezt a vitát megnyitni, mert majd még lesz erre lehetőségünk. Természetesen Bokros úr szót kért, úgyhogy szót fog kapni, és Inge is el fogja tudni mondani a véleményét. Úgyhogy kérem, hogy erre figyeljenek oda, mert eddig mindenki a saját kis témájára koncentrált. De onnantól kezdve, hogyha az összes tagállam csök, kiadása csökken, és mindenki csökkenti a kiadásait, akkor olyan megtakarítási potenciálok merülnek fel, amelyekre nem is gondoltak, hogyha Brüsszelben 1 eurót adnak ki, azzal a tagállamokban 27 eurót tudnak megspórolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan téma, amelyet a Súre Bizottság is felvethet, és amelyet a Súre Bizottságnak a jelentéstevője is felvethet. Európai többletértékről van itt szó, úgyhogy globálisan kell ezt kezelni. Látom, hogy nem is kellett volna felvetnem ezt a kérdést, mert egy igazi vitát nyitottam ezzel, de megadom a szót, tessék. Lesz asszony. Jelen pillanatban, ami a költségvetési semlegesség, ez nem valósul meg, vagy legalábbis nem tudjuk, mert nem is tudjuk elképzelni, hogy mekkora átláthatatlanság uralkodik itt. 460, illetve 470 millió eurós igazgatási költségek merültek fel, ezzel kapcsolatban még mindig nem sikerült nekünk a költségvetési hatóságnak a feladatainkat ellátni. Hogyha megnézem a külügyi szolgálat munkatársi állományának az alakulását, megnézem, hogy micsoda állásokat írtak ki, hát akkor ez itt egyáltalán nem munkahelyi vagy álláshelyi semlegesség, ami itt megvalósul. Ez a szolgálat olyan szinten valósul meg, és olyan szinten finanszírozzuk, amit nem igazán látok képviselhetőnek a az adófizetőkkel szemben. A német külügyminisztérium háromszor akkora, mint háromszor akkora, mint az Európai Külügyi Szolgálat. Németországban 34 vezető állás van, itt az Európai Külügyi Szolgálatban pedig 50. Tehát az arányok nem stimmelnek, ez nem igazán látja át senki. Jutta, egyszerű a dolog, ez az külügyi szolgálat az európai vezető pozícióknak a kolosszális növekedését hozza magával, és ez is, is volt a cél vele, és jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel a kérdéssel. Franciaországban ezt a mexikói hadseregnek nevezzük. Ez egy olyan hadsereg, amelyben több a tábornok, mint a katona. Bokros úr következik. I'm very glad, Mr. Chairman. Örülök annak elnök úr, hogy felvetette ezt a kérdést. I think uh, it is kind of mis- de félrevezető összehasonlítani az Európai Uniót Amerikával. Bár csak igaza volna, elnök úr. Én örülnék a legjobban, de én tisztelettel azt javaslom, hogy majd öt év múlva konszolidáljuk majd, semmi más csak a, tekintsük át a, a külszolgálatot, a diplomáciai szolgálatokat, és láthatjuk, hogy a képviseleteken egy fillért nem spóroltak a tagállamok. Így tehát ez újabb költség, nem a nemzeti szinten történő megtakarítás. Tudjuk, jól ismerjük, hogy Franciaország például elsősorban a külpolitikájából egy jottányit sem enged az Európai Uniónak e, köszönhetően. Így például Franciaországban egy fillért nem spórolnak ezzel. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Igen, nem. Sajnos teljes mértékben egyetértek önnel, illetve osztom az önfélelmét. Pontosan ezért vetettem fel ezt a kérdést, Bokros úr. Pontosan így van, Hartong úr. Voorzitter, dank u wel. bent er een om... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon ügyesen abban, hogy hogyan kell ismét felkorbácsolni a vitát, hogyha meghallgatjuk ezt a vitát, akkor megint csak felmerül az a kérdés, hogy legyen -e egy szuperállam, vagy legyen -e szó jól együttműködő tagállamok közösségéről. Nagyon hálás vagyok e- ezért a vitáért, és én inkább amellett tenném le a voksomat, hogy jól együttműködő tagállamokra van szükség. Egyetértek Bokros úrral abban, hogy csak további költségeket okozza a külügyi szolgálat megvalósítása. Hollandia esetében semmiféle indok nincs arra, hogy külön szolgálat szolgálja külügyeket. Egyébként pedig jó lenne, hogyha az erről szóló szavazást elhalasztanánk az új évig, hiszen még az sem világos, hogy van-e megfelelő jogalap, ami a finanszírozást illeti a külügyi szolgálat tekintetében. Elnök, jó? Akkor itt megszakítjuk a vitát de amint látják, szükség van még további megbeszélésekre. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, ezzel letudtuk a 12-es pontot. Az utolsó pont a 13-as, következő ülésünk időpontja nem tolódik el a jövő évre, hanem a jövő héten kerül erre sor. December 13-án, 20 óra 30-kor Strasbourgban, a VIX 100-as épületben. Köszönöm szépen, berekeztem az ülést.